Kedves tagok, folytassuk. Tisztelt Blinkevics Jújte asszony, üdvözlöm a meghallgatáson, amely lehetőség a számunkra. An opportunity for the members mind a LIBE, mind pedig a FAM szakbizottság számára lehetőség, hogy meghallgassuk a meghívók szakértőket, hogy elmondják, mit gondolnak a 2012-29 EU irányel végrehajtásáról, amely a bűncselekmények áldozatainak támogatásáról és védelméről szól, és az ezzel kapcsolatos minimum követelményekre. Ről. Fontos az, hogy az irányelv odafigyeljen az uniós állampolgárok támogatására, védelmére, hiszen egyre többen utaznak, tanulnak, dolgoznak külföldön. Az irányelv biztosítja azt, hogy azok a személyek, akik bűncselekmény áldozatává váltak, azok jogait elismerjük, hogy legyen védelemhez való joguk és igazságszolgáltatási hozzáféréshez. Az uniós államok 2015. november 16-áig átültették saját jogokba az irányelvet. A meghallgatás lehetővé teszi, azt, hogy megtudjuk a tagállamok mit tettek, annak érdekében, hogy elismerjék az állampolgáraik ezzel kapcsolatos jogait, és hogy mit tesznek azért, hogy felszámolják az akadályokat tagállami szinten. Megbeszéljük azt is, hogy a változások ténylegesen milyen változást jelentenek az áldozatok számára. Ezt vesszük figyelembe azon jelentésben is, amelyet az 55. cikk alapján, szabály alapján a társelőadók fognak megalkotni a két szakbizottságból. Most pedig Linkevics Újte asszonynak adom meg a szót, aki társelnököm. Nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, Stanisev úr. Üdvözlöm a tagokat, mindkét szakbizottság képviselőit. Önök is tudják, hogy a cél az, hogy a bűncsekmények minden áldozatát megvédjük, de figyelembe kell vennünk azt is, a, figyelembe kell vennünk a nemi aspektust, a nők elleni erőszak drámai erősödését. Az irányelv kulcs részei Ben az szerepel, hogy az áldozat kerül a büntető eljárás középpontjába, tehát nem pusztán áldozatnak minősülnek, hanem az eljárás szempontjából kulcsfontosságúak. Ez nagyon fontos a nők ellen irányuló erőszak és a családon belüli erőszak esetében annak érdekében, hogy nehogy újra áldozattá váljanak azok a nők és gyerekek, akik korábban bűncsekmény áldozatai voltak, megfelelő támogató szolgáltatásokat kell biztosítani a részükre, és tájékoztatni is kell őket erről megfelelő módon. A tagállamok általi végrehajtás ezen jogok esetében és más jogok esetében is a jelentés tervezet középpontjába kerülnek, a társadalmadók fogják ezt összeállítani. Biztosok abban, hogy a meghallgatás értékes információkat fog felhozni a munkájukra nézve. Kezdjük az első panellel, kihívások tagállami szinten és meg fogjuk most hallgatni az áldozatok jogairól szóló irányelv végrehajtási kiértékelésével kapcsolatban. A tanulmányt, mely erről szól, a CSES, e a Stratégiai és Kiértékelési Szolgálatok Központja kutatói végezték el. Az elemző részt, szakaszt pedig az EPRS készítette el. Két kutatónak adom meg a szót, ők fogják az eredményeket elénk tárni, Stefan Kreutzer és Eugene Laldemoz kapnak szót. Mindketten részt vettek az EPRS kiértéke, végrehajtási kiértékelésében, és most eh, elmondják, eh, elénk tárják az eredményeket. Jean kap először szót, tessék. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Kezdem ez előadást. Rajtunk kívül, és hát Milán ez is itt van velünk a tanulmány során, a Victim Support Europe is támogatott bennünket. Menjünk tovább. Áttekinti a prezentációt díja. Először a tanulmány céljáról beszélnék, aztán az irányelvet ismertetem a fő eredményeit a kutatásnak, aztán meg az irányelv hat, kihatásait, és aztán átadom kollégámnak, Zsénének, aki a kutatási eredményeket ismerteti a horizontális témák körében az egyéni értékelést, például, amely most már kötelezővé vált az irányelv hatály alatt, és néhány bűncselekmény specifikus kérdést, például a terrorizmushoz kapcsolódó kérdéseket, majd pedig a következtetéseink, ajánlásaink fogalmazódnak meg. Egészében úgy látjuk, hogy már az irányában most is pozitív hatásokat hoz sok tagállamban, ám hatásokat illetően további ajánlások fogalmazódnak meg a végrehajtás segítendő jövőben. Következő dia. Tehát a tanulmány célja az volt, hogy a parlament kutatási szolgálata révén az minimum standardeket vizsgálja a bűncselekmények áldozatait illető védelem támogatás ügyében mérje fel ezeket. A fő intézkedés, a fő intézkedésének jogszabályból ültetését vizsgálta a 27 tagállamban, amelyekre kiterjed a hatály. Egy tagállam, amelyre nem terjed ki, az Dánia, mert az opt élt, és aztán a gyakorlati végrehajtást is vizsgáltuk, két tagállam mintáját véve. Ez a minta reprezentatív volt, földrajzi elhelyezkedés, méret, jogi hagyományok tekintetében reprezentatív mintaként került meghatározásra. Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Spanyolország és Svédország voltak a kijelölt országok. Aztán megnéztük a globális koherencia, relevancia, eredményesség és az érték kérdései alapján az irányelvhatását. európai szinten nézve, június és december, 2005. június és december között folyt le mélységvizsgálat, stakeholderekkel végzett interjú, online ö, és fókuszcsoportos közleménykutatás révén, módszertanában. Tehát az irány elv egy korábbi keretdöntést váltott fel, amely 2001-es dátumú a bűncselekmények áldozatainak védelmében, függetlenül attól, hogy hol történt a bűncselekmény Európában, és milyen nemzetiségű az áldozat meglehetősen széles körű meghatározással él az áldozatot illetően. Bárki, aki fizikai, mentális vagy bármilyen érzelmi ártalomnak volt kitéve, vagy anyagi veszteséget szenvedett el, illetve a családtagokat is beveszi a hatálykörbe. A bűncselekmények áldozatainak, a halálos áldozatainak családját is. 2015 novemberére kellett átültetni az irányelvet a hazai jogszabályba, ám igazából csak az elmúlt hat hónapban ültette át nagyon sok tagállam joggyakorlatába ezeket, így nehezen volt mérhető még a hatása helyben. Ezen túl arról is kértünk adatokat, hogy az áldozatok mennyiben éltek a lehetőségekkel, ebből 2011 novemberig kértük be az adatokat erre vonatkozóan. Lássuk a fő eredményét a vizsgálatnak. Nos, az tapasztalható, hogy a legtöbb tagállam végre átültette már az irányelvet, van néhány kivétel, Írország és Szlovénia, ahol csak ez évben vezetik be a jogszabályt. Azok a jogállamok, amelyek késedelemmel vezették be, belpolitikai vagy jogszabályalkotási komplikációkkal magyarázták a késedelmet. Ha azt nézzük, hogy gyakorlatban hogy kerül végrehajtásra a jogszabály, három kategóriába oszthatóak a tagállamok. Vannak olyan tagállamok, ahol az irányelv bevezetés előtt volt már valamiféle áldozatvédelmi rendszer, például Litvánia és Csehország, vagy ahol nem volt ilyen rendszer, ott igen nagy hatással járt az vezetése, Aztán voltak tagállamok, ahol nem adtak plusz forrást a végrehajtásra, például a Spanyolország, ott aztán korlátozott is volt a hatása. És vannak olyan tagállamok, ahol az irányelvezés előtt is volt már jól fejlett áldozatvédelmi rendszer, például Ausztria vagy Svédország. Ott a fő hatás nem is az volt, hogy a jogok vagy a támogatás nőtt volna, hanem inkább az áldozati típusok, illetve bűncselekmény típusok köre bővült, amelyek ilyen támogatásra jogosultságot adtak. Zsönének adom át a szót. Thank you. Um, so our study found that one of the key innovations of the... Köszönöm. A az irányelv egyik fő újítása a fordítás tolmácsolás elrendelése. Ez egy fontos eredmény, mert nem csak arra reagál, hogy mennyire komplex dolog a határon átnyúló bűnözés, hanem az irányelv fő gondolatát is kifejezi, nevezetesen, hogy ugyanazok legyenek a jogai az áldozatoknak, független attól, hogy hol éri őket a bűncselekmény. Az egyedi értékelés is egy fontos dolog. Ennek a gyakorlati megvalósítása eltér a tagállamok között, ugyanakkor az látszik, hogy a legtöbb tagállam tett erőfeszítést arra, hogy a konkrét áldozatok megsegítésétől elmozduljon, és mindenfajta áldozatot semítse, segítsen. Emellett támogatást nyújtanak a az áldozatoknak. Van opt-in és opt-out az áldozat támogatásban, e, Belgiumban és Franciaországban. Másik oldalon van egy opt-in megközelítés, ahol nem jár támogatása az áldozatoknak, hanem nekik kell kérniük a támogatást. Ez a e, francia-belga modell e, ellentéte. Nyilván e, a második típusú rendszer, a kevésbé fejlett áldozat támogatási rendszerekre jellemző. Emellett az eljárási jogok is megerősödtek, például a kártérítéshez való jog, illetve az áldozat képviselete a büntető eljárásban a, az áldozat támogatási rendszernek vannak még gyenge pontjai. Általában a probléma az, hogy a rendőrök nem irányítják a sértetteket az áldozat segítő rendszerbe, és nem kapják meg azt a támogatást, amely egyébként járna nekik. Mindez az irányelv hatékonyságát rontja. A, az áldozat támogatási rendszerhez való hozzáférés az eltér tagállamoktól, nem élnek a jogaikkal azért, mert nem tudják, nem ismerik ezeket a jogokat, nem ismerik azokat a szolgáltatásokat, amelyekre jogosultak lennének. Másik dolog, amit láttunk, hogy a jól képzettsége a támogatás nyújtó személyzetnek, illetve embereknek nagyon fontos. Egyes tagállamokban van konkrét képzés, más országokban viszont nincs, vagy nem mindenki részesül ilyen képzésben. A konkrét eseményekre, illetve eseménytípusokra is kitértünk. A terrorizmus áldozatainak megsegítése volt az egyik téma, amit megvizsgáltunk. Ennek megint csak van egy nagyon komoly, határon átnyúló aspektusa. A barcelonai terrortámadásban 13 állampolgárságot képviselnek az áldozatok, és minden országnak más és más a kerete. Ugyanakkor a tagállamok többségének nincsen konkrét áldozattámogatási rendszere a terrorista támadás áldozatok vonatkozásában. Mivel a közelmúltban komoly támadások történtek, ezért erős a nyomás, hogy a tagállamok a nemzeti keretrendszerüket megváltoztassák, és erre történtek is kísérletek, leginkább megint csak Franciaországban és Belgiumban, ahol a nemzeti kereteket megváltoztatták. E, megvizsgáltuk a nemi alapú erőszakot is. E, ott láttunk megint jó gyakorlatokat. E, továbbra is probléma azonban, hogy a bűncselekményeket nem jelentik. Különösen igaz ez a családon belüli erőszakra emellett nincs támogatás, megfelelő támogatása az gyűlölet bűncselekmények áldozatainak. Végezetül összefoglalva úgy gondoljuk, hogy az irányelv nagyon komoly innovációt jelent, ugyanakkor az elért hatás tagállamról tagállamra eltér a tagállamok egy jelentős része továbbra is az önkéntességre, illetve a nem kormányzati szervezetekre hagyatkozik, ezért eh, ezeknek a szervezetek, ennek az az egyik eredménye, hogy eh, a nem áll rendelkezésre megfelelő eh, hálózat, és nincs elég pénz. Fontos, hogy a az áldozatok tudjanak a jogaikról, akkor is, amikor külföldön járnak. Jobb információra, signpostingra van szükség. Erre láttunk kedvező példát egyébként Magyarországon. Szintén fontos a kapacitásépítés, illetve a szakemberek képzése és a bűncselekmények feljelentésének gyakoriságát, illetve elterjedtségét is növelni kell. Minden áldozat hasonló védelemben kell, hogy részesüljön. Még egy dolgot tennék hozzá, összefoglaló jelleggel azt találtuk, hogy az irányelv pozitív változásokat hozott, jelentős számú tagállamban, e, ugyanakkor kevés idő telt még el az irányelv átvétele óta, tehát a hosszú távú hatások jelenleg még nem vizsgálhatók, ezért érdemes lenne e, néhány év múlva visszatérni a kérdésre. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, uh. Köszönöm szépen. Özsin Lajdemoz asszonynak és Stefan Krajcer úrnak. Most pedig a társadalmadoknak fogok szót adni. Először is Teresa Jiménez beszél Báriónak a Libe szakbizottságból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a meghallgatáson résztvevőknek szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez egy fontos meghallgatás az áldozatok jogainak védelme szempontjából, és ezen személyek képviselete szempontjából. Különböző típusú áldozatok vannak, vannak a mm, különböző nemi alapú erőszak áldozatai, az embercsempészet áldozatai, és Nagyon kemény munkát végeztünk. Különböző típusú áldozatokkal Spanyolországból is szakértőkkel dolgoztunk együtt, és másokkal is. Szeretnék a társadalmi köszönetet mondani. Nagyon jól működtünk együtt. Köszönetet mondok a kutatóközpontnak és a parlament szolgálatainak azért, hogy hogyan közelítik meg a végrehajtással kapcsolatos munkát. Hallhattunk az előbb a végrehajtásról, sajnos azonban a bizottság véleményét nem hallottuk. A prezentáció maga nagyon hasznos volt, de jó lenne a bizottság véleményét is hallani, akkor, amikor majd a jelentést közé teszik. Bizonyos országokban nincsenek törvények, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő módon ültették át az irányelvet. Én meg is beszéltem ezt Reding biztos asszonynal, aki elmondta, hogy az áldozatokkal kapcsolatos csomagon dolgoznak. Bárki áldozattá válhat. Az Európai Unióban 76 milliónyi áldozatunk van, teljesen mindegy, hogy kis bűncselekményről, kisebbségű bűncselekményről, vagy nagy bűncselekményről van szó, mint terrorizmus, szervezett bűnözés, stb. Ezért kell megfelelő módon védeni az áldozatok jogait. A háromoldalú egyeztetések során beszéltünk az áldozatok jogairól, és alapvető dolgokat sikerült bevennünk az anyagba. A jelentés címében is szerepel a minimum követelmények kifejezés. Bár elég nehéz volt ezt elérni. A következő lépés megérteni, hogy ki számít áldozatnak. Az első vonalban lévő hatóságnak nagyon nehéz helyzete van, például a rendőrségnek, ezért rájuk nézve világos szabályokat kell meghatározni. Az áldozatot megfelelő módon tájékoztatni kell. Sokszor nagyon rossz állapotban van az áldozat, de fontos az, hogy tájékoztassák, hiszen ez kiatással lesz a jövőre nézve a jelentéstétel egyáltalán, a bűncsekmény bejelentése nagyon fontos. Vannak olyan országok, ahol később nem lehet megkapni a bejelentéssel kapcsolatos iratokat. Nyilván fordítás, tolmácsolás kulcs. Emellett tájékoztatni kell az áldozatot az eljárásokról, és arról, hogy milyen támogatást vehet, milyen támogatási szolgáltatásokat vehet igénybe. Az egyéni értékelés abszolút létfontosságú, mert ennek alapján tudjuk megérteni azt, hogy kinek mire van szüksége. Jogalkotói szempontból javult a helyzet az egyén értékelésére vonatkozóan, de ennek a formája az, ahogy ezt végrehajtják, mint ahogy az előbb hallhattuk, nagyon változik. Tagállamról tagállamra változik. Sőt, még egy tagállamon belül is nagyok a különbségek, városról városra változhat a helyzet. Vannak olyan esetek, amikor az áldozatok nem kapják meg az alapvető támogatást. És még valami, amit fontosnak tartok, a felelősség kérdése és hogy ezzel hogyan bánunk. Az olyanok esetében, akik a terrorizmus áldozataivá váltak. Továbbá az a tájékoztató kampányok, tudatosságnevelő kampányok, amelyek az irányá végrehajtását kísérik. Sokszor nem áll rendelkezésre olyan nyelven az információ, mert az áldozat beszél. Tehát az áldozat nem érti az adott kampány nyelvét. Így egész egyszerűen nem is tudja, hogy milyen jogok illetik meg. Emellett a pénzügyi támogatás valamint bizonyos szolgáltatások koordinálása, az ügyészség, rendőrség egymással való koordinálása is hiányzik. Sokszor a bíróság nem kapja meg az információkat, valahol megszakad az információs lánc. Hiányoznak a, az oktatók, a képzésben résztvevők. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a múltban milyen hibákat követtünk el, ebből tanulnunk kell. Konkrét ajánlásokat fogalmaznék meg a terrorizmus áldozatai helyzetére nézve. Hallhattuk, hogy nem tesznek túl sok mindent azért, mert nem volt elegendő tapasztalat korábban. Sajnos hazámban 1998-ban testvéremet egy ETA támadásban ölték meg, gyerekeket hagyott hátra. Ezt csak azért mondom el, hogy vázoljam, bizonyítsam, bárki áldozattá válhat. Telenemben van itt valaki, akinek az édesapja vált katonai erőszak áldozatává. Tehát bárki áldozattá válhat. Azt látjuk, hogy Európában nem figyelnek oda megfelelő módon az áldozatokra, és nem is garantálják a jogaikat. A belga kormányban a tagokat azzal vádolták, hogy a 2016-os támogatást, támadásokat követően az áldozatok nem kaptak megfelelő támogatást, sem pénzbeli, sem pszichológiai támogatást. Tehát minden a végrehajtáson múlik, és a politikusoknak vállalniuk kell a felelősséget. A biztosított társaságok is legyenek felelősségek, felelősek, például egy repülőtéri támadás esetében. De itt ezek a támadások a demokratikus társadalmat magát támadták meg, a tagállamot. És éppen ezért az országnak van felelőssége ebben, amikor arról van szó, hogy az áldozatokat védeni kell. Újra is azt halljuk, hogy ezt nem teszik meg képzésben kell részesíteni azokat, akik az áldozatosak, áldozatokkal foglalkoznak később. Annak érdekében, hogy legyenek specialisták, hogy ne kelljen orvostól orvosi küldeni az áldozatokat, hiszen így újra áldozati szerepbe esnek ezek a személyek. Pszichológiai, orvosi támogatásra van szükség, hogy leküzdhessék a traumát az áldozatok megfelelő rehabilitációs szolgáltatásokat kell biztosítani, hogy a szenvedők helyreállhassanak, hogy folytathassák a munkájukat, vagy válthassanak a karrierjükben, ha úgy gondolják. Egy sürgősségi segélyvonalat kellene azonnal felállítani egy támadást követően. Ez legyen több nyelvű, mert Barcelonában azt láttuk, hogy az áldozatok több mint 30 országból érkeztek, különböző nemzetiségűek voltak. Külön oda kell figyelni a gyerekekre, akik elvesztették a szüleiket. Ilyen tekintetben teszünk ajánlásokat. És az anyag megemlíti az egyéb típusú bűncselekmények áldozatait is, nyilván ők is ugyanolyan fontosak az áldozatok méltóságának a tiszteletben tartása fontos, emellett az igazságszolgáltatás, mégpedig megfelelő minőségben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Jimenez Beszeril Bárió asszonynak a Libes szakbizottság részéről, most pedig Angelikám Linárnak adnék szót a FAM előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm vendégeinknek is hogy megszervezték a mai rendezvényt. Én ott folytatnám, ahol kedves kollégám, bár jó miniszter, a befejezte. Nagyon jó áttekintés nyújtott. Ugye inkább a női részét taglalta a jelentés ennek a kérdéskörnek. Én viszont egy általánosabb gondolatot szeretnék felvázolni Szembe kell nézzünk azzal a tényel, hogy a társadalom inkább az elkövetőkre koncentrál. Hajlunk arra, hogy mindenki arra figyeljen, hogy az elkövetőt hogyan lehet reintegrálni a társadalomban. Mindeközben elfeledkezünk sokszor arról, hogy mi lesz az áldozattal magával. Ez az összes büntetőjogi jogszabály gondolkozásában vagy, vagy jellegében megjelenik, Eljött ideje annak tehát, hogy erre is koncentráljunk. Említette rövid jelentésében, említette egy nagyon fontos tényezőt, ez pedig az, hogy a háztartáson belüli, családon belüli erőszakot nem nagyon jelentik, vagy alul jelentik. Ez minden tagállamban probléma, és minden társadalomban probléma. A családon belüli erőszak súlyos probléma. Igyekszünk felépni lenne, de hát messze vagyunk a megoldástól az embercsempészetnél is jó részt nők az áldozatok. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Ugye a médiumokban megjelent, de a parlamentben nem foglalkoztunk különösebben vele, hogy van egy szóbeli kérdés ezzel kapcsolatban. Ugye nem indult még el a vita. Én ugye a szezonmunkások kapcsán megvalósuló embercsempészet jelenségével kell foglalkozok. EU állampolgárokról is szó van, akiket sokszor rabszolgaként kezelnek a tagállamokon belül. Olyan áldozatcsoportról van szó, akikre nem vetődik elég figyelem. Remélem, hogy lesz a plenárison is ezzel kapcsolatban vita. Kérdésem az, hogy van-e, vannak-e számodatok ezzel kapcsolatban, vagy foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel? És szerint a gond az, hogy van ugyan jogszabály, tehát legalábbis papíron nagyon jó jogszabályok születtek, ám ezeket nem igen hagyják végre. Tehát lehet, lehet, hogy a bolygó, a földgolyó legjobb jogszabályait hozzuk létre, de nem hajtják ezeket végre, akkor bizony gond van. Azt kérem tehát, hogy talán erre is figyeljünk oda. Ez egy vita jelenleg, ám én szeretnék ezzel a jelentésben különös figyelemmel foglalkozni. Köszönöm. Én is köszönöm, Linár asszony. Én is kérem a bizottságtól, hogy az irányelv végrehajtásáról külön beszéljem. Katrina Janicska kapja meg most a szót, aki a DG Justnál az áldozatjogokkal foglalkozó szakember. Köszönöm szépen! A bizottság üdvözli a parlament jelentését, Szerintünk nagyon értékes információt hordoz arról, hogy az, em- az áldozatok jogát mennyiben is hogyan hagyják végre a tagállamokban. A megfelelő, teljes körű és teljes átültetése ennek a jogszabályrendszernek és eszköznek az egyik prioritásunk az Európai Bizottságnál, 2016. januárjában már 16 jogszabály sértéséhez indítottunk azon tagállamokkal szemben, amelyek nem ültették át az irányelvet időben. Ezek közül némelyik sajnos továbbra is érvényben van. Eddig négy tagállam van, amelyek nem ültették át teljes mértékben az irányelvet, még mindig. Tehát nagyon sok munka folyik és munkát igényel, hogy egyrészt megvalósuljon, méghozzá korrekt módon. Végre is hajtsák. Nagyon nagy eszköz ez, amely nem csak a tagállami büntetőjárásokat változtatja meg, de megköveteli a tagállamoktól azt is, hogy kiegészítő intézkedéseket, adminisztratív intézkedéseket is bevezessenek, és ezeket végre is hajtsák a gyakorlatban. Megköveteli, hogy a tagállamtól hogy ne csak átültesse a saját BTK-jába ezeket, hanem az is követelmény, hogy költségvetési kihatások is megvalósulnak hiszen sok esetben egy képzést kell szervezzem, vagy áldozatvédelmi intézkedéseket kell megvalósítson. Néhány példát, hogy említsek. Tehát a szabálysértési eljárások egy része, amely ez irányban megvalósult és tervezett, éppen egy külső tanulmányra támaszkodik, amely igyekszik megérteni azt voltak éppen helyesen és teljes körülön valósul meg az átültetés. A tagállamokkal konstruktív párbeszédet is folytat a bizottság. Nem az a cél, hogy, hogy mondjuk bíróság elé minél több tagállamot, hanem az, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyeket megfelelően ültetnek át, és amelyek tényleg jól működnek a gyakorlatban. Nagyon sok kezdeményezés született ez ügyben a tagállamok részéről, hogy néhány példát említsek. Például januárban, 29-én egy nagy magas szintű konferenciát szervezett bizottság az áldozatok jogáról, Beszélünk majd arról, hogy hagyják végre a tagállamokban. A biztosunk nyitja majd meg ezt a konferenciát, mutatva azt, hogy mekkora figyelmet szentelünk. És a bolgár elnökség is ott lesz. Aztán az áldozatjogok hálózatával is sorosan együttműködünk ezt a ezt e, egészségügyi miniszterek szakértői kiegészítésével a legjobb akartok csere érdekében szervezzük meg, hogy segítsük egymást a végrehajtásában az irányelvnek, amely nagyon egy kihívás jelentő eszköz. Aztán van egy nagyon széles körű mainstreaming szakpolitikai törekvés, ha csak lehet, igyekszünk megvizsgálni, hogyan lehet kiterjeszteni ezeket az eszközöket a sajátságos igényekkel rendelkező áldozatok védelmének érdekében ö, jobban igazodva az egyes áldozat kategóriákhoz, mint például a terrorizmus áldozataira gondolok itt. Aztán a kompenzáció a terrorizmus áldozat illetően egyik fő prioritása most a, a bizottságnak mindezt csak azért mondom el, hogy rámutassak, mennyire elkötelezettek vagyunk az, a, a, a, a megfelelő átültetés, korrekt, teljes körű átültetés illetően az irányelv átültetését, illetően az áldozatok jogainak védelmében. Köszönöm. Most uh, megadom az időt az árnyék előadónak és a többi uh, képviselőnek. És megkérdezem, megkérem a bizottság uh, tagjait, hogy maximum két percig beszéljenek Kozlovszka asszony, köszönöm. Eh, elnök úr, a lehetőséget, hogy eh, beszélhetek. Eh, Marianna Koreca Bilt helyett beszélek, ő az árnyék előadó az LPP e részéről, és rögtön az elején szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt a, az irányelvet, illetve az áldozatvédelmi tevékenységüket, valamint az EPRS-nek is, a saját szolgálatainknak ezt a jó minőségű jelentést, amely a mély és szakértő. Azt gondolom, hogy a késlekedések és problémák ellenére ez az irányelv megfelelően jól átültetésre került. Eh, nyilván köszönet illeti az NGO-kat, illetve egyéb olyan szervezeteket, akik eh, nap mint nap támogatják eh, az áldozatokat, és nekik a támogatásunkat és hálánkat ajánljuk fel, amennyiben tudunk tenni az ügy érdekében, akkor ezt mi nagyon szívesen megtesszük. Köszönjük a hozzászólóknak, Jimenez asszonynak, Linár asszonynak, az eddigi munkáját. Azt gondolom, hogy van egy kis számú képviselő, aki nagyon hajlamos arra, hogy ebben az ügyben megnyilvánuljon, és akinek a szívéhez közel áll ez a kérdés. Ez az irányelv jó példája annak, hogy hogyan történik hogyan van konszolidálva, hogyan kerül konszolidálásra a, a e, büntetőjog. Reding asszonynak gratulálunk e, annak idején, amikor biztosként ez az ő asztala volt, hogy milyen eredményeket ért el. E, nyilvánvaló, hogy az áldozatok között a nők felül vannak képviselve, tehát ez megint egy ilyen nemi jelleget ad a, bizt, a bűncselekményeknek. Fontos ezt a szavakban, a, a szaknyelvben is megjeleníteni ezt a tényt. Emellett foglalkozni kell a pszichológiai nyomon követésével az áldozatoknak, sértetteknek. A jogszabály jó, de nem tökéletes, ugyanis kapcsolódnak hozzá sztereotípiák, van egy műveltségi oktatási vetülete is a kérdésnek. Köszönöm, képviselőasszony. Anna Head képviselőnek adom meg a szót, tessék, két perc. Svédül fogok beszélni, köszönöm. Presentation både ifrån ledamöter och andra här. min kollega här sa att det finns ungefär 65 miljoner brottsoffer i Europa varje år. Och oavsett vilket brott man har blivit utsatt för så är det ju förfärligt för... Nagy örömmel hallottam ezeket az előadásokat. Hallottunk számadatokat is az áldozatokra vonatkozóan. Tulajdonképpen ezek lényegtelenek is, hiszen az egyes áldozatok szemében minden ilyen bűncselekmény egy szörnyű trauma. Köszönöm én is az áldozatvédő áldozatvédő szervezetek munkáját. Van valami gond a tolmácsolásra? Alltså inte 65 utan 75 miljoner. Min kollega här nämnde också frågan om människohandel och människohandel har jag själv... Nos, kollégám említette az embercsempészetet, mint bűncselekményt, ezzel én már tíz éve foglalkozom, vissza kell szorítani, 2011-ben született egy jogszabály, amely az áldozatokat hivatott védeni, szükségünk van egy stratégiára, és meg kell erősíteni a támogatást, a védelmet az áldozatok részére. Sajnálatos módon nem kaptunk új javaslatokat. A stratégia kifutott 2016-ban, nem követte másik, egy új stratégiát kell meghirdetni. Ez üzenetet nyújt nyilván az áldozatoknak is, de az elkövetőknek is a, érdemes lenne tehát jobban megvizsgálni, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. Én az első szakértőhöz intéznék egy kérdést, már nincs emlékszem, hogy mely, mi pontosan az ön szervezetének a neve. Van-e statisztika arról, hogy az áldozatok körében milyen számú nő és férfi van, nagyon sok a nő nyilván. Tehát jó lenne, hogy ezeket az adatokat tudnánk. Köszönöm. Mások úgy látom a szakbizottságból nem akarnak kérdezni. Szakértőknek adnám meg a szót, hogy röviden válaszoljanak, mert kifutunk az időből, és még jön egy újabb szakértői panel akkor összefoglalva válaszolok ezekre a kérdésekre. Nincsen statisztika arra vonatkozóan, amit ön kérdezett. A gyakorlati megvalósulásra koncentráltunk, és nem annyira a probléma súlyára. Van egy érdekes fejezet azonban a jelentésünkben, ami egy esettanulmány, a nemi alapú bűncselekmények áldozatairól, illetve van egy másik eset tanulmány a menekültekről, akik szintén áldozatok is lehetnek, mert az irányelv eh, egyébként minden, bármilyen állampolgársággal rendelkező áldozatra igaz, tehát harmadik országbeli állampolgárságú áldozatokkal is foglalkozni kell, illetve a kényszerprostitúció embercsempészet áldozatairól is foglalkoztunk, ahol azt tapasztaltuk, hogy ők ellenük is indul eljárás azért, mert illegálisan léptek be az Európai Unióba, tehát egyfajta másodlagos viktimizáció is történik, bár olyan statisztika, amire ön kérdezett, nincs. Vannak azért konkrét esettanulmányok ebben a, ebben a vonatkozásban is. Thank you very much. I saw also that Mr. Deprez would like Köszönöm szépen, láttam, hogy Perez úr is szót kér, kérnem röviden. Köszönöm, elnök úr. Eddig nem nagyon voltam jelen a teremben, de mégis lenne kérdésem. Uh, un des grands problèmes que l'on a rencontré... Van egy nagy probléma, ami a francia és uh, belga terroráldozatokhoz uh, kapcsolódik, hogy egyfajta, egyforma elbírálást uh, kapjanak az áldozatok állampolgárságtól függetlenül. A belgiumi terrortámadás áldozatai között 24 ország képviseltette magát. Nem volt kötelező eddig ugyanúgy bánni az áldozatokkal. Úgy értem, hogy úgy tudom, hogy ez most akkor rendezi ezt a problémát legalábbis a jog szintjén. Van azonban mégis három probléma, ami nem oldódik meg. Az egyik nyilván a kártérítés, amit megkap abban az országban, ahol elszenvedte a bűncselekményt, viszont amikor hazamegy, akkor onnantól kezdve nem biztos, hogy kap támogatást. Franciaországban van egy garancia alap, amely az áldozatoknak adja a pénzt. Én azt javasolnám, hogy legyen egy ilyen Európában is, hogy megtörténjen a kártalanítása, nem feltétlenül harmonizálva, hanem egyszerűen legyen megszervezve a kártalanítása azoknak, akik elszenvedtek egy ilyen támogatást, egy terrortámadást. Úgy tűnik, hogy jelenleg nincsen ilyen szolidaritási mechanizmus az Európai Unióban. Szintén fontos, és beszélni kell róla, hogy a társadalombiztosítási rendszerek is eltérőek, és ez kapcsolódik az első témához, amiről beszéltem a jelentésben, amit készíteni fog a raporter képviselőasszony, az kérdezem, javaslatot tesz-e egy európai szolidaritási mechanizmus létrehozására a terrorizmus áldozatai számára? Köszönöm. Köszönöm szépen Deprez úrnak, fején találta a szöget. Egy kérdést intézett az előadóhoz, kíván-e reagálni? Igen. Sajnos ez a mikrofon nem működik annyira jól. Kérnek szépen másik mikrofont. Now it's okay. No? Sí, en el, en el informe hubo mucha dificultad. A jelentésben elég nehéz volt az áldozat, a terrorizmus áldozatairól említést tenni. Nagyon nehéz volt a helyzetünk. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló jelentése vonatkozóan 31 módosító indítványt nyújtottam be itt a parlamentben az áldozatok védelmére vonatkozóan. Harmonizálnunk kell, ezt megemlítettem. És ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy legyen valamiféle a rendszerünk, amely támogatást biztosít, hát azt nem tudjuk garantálni, hogy minden országban ugyanúgy zajlik majd minden, de szükség van arra, hogy minimum követelményeket fogalmazunk meg rájuk nézve. És egyfajta garancia alapra is szükség van, ez jó elképzelés. És ezt a gondolatot én maga vévá is tennem. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a szakértőknek a vitát, akkor most következik a második panel. Igen, köszönöm szépen. Most következik tehát a második panel. A, az eszközök hatásáról fogunk beszélni. Miriam Vasiliádot üdvözlöm, aki az Európai Unió embercsempészettel foglalkozó koordinátora. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívott a két szakbizottság engem, és köszönöm szépen, hogy a parlament ennyire következetesebben az alapvető kérdésben. Azzal kezdeném, hogy az áldozatok védelméről szóló irányelv egy szélesebb területet fed le, mint az embercsempészet ellen irányelv, de azért van egy közös pont, az, hogy az áldozatot középpontba állítja. Viszont ami áttörő az embercsempészet elleni irányelvvel kapcsolatban az, hogy feltétel nélkül hozzáférhetnek az áldozatok a támogatáshoz. itt a tagállamok eleget tesznek az irányelvnek, és rámutatnék arra, hogy a bizottságnak van egy előreadásról szóló jelentése, 2016-os anyag ez, és az irányelvre vonatkozik. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy állandóan ismételjük magunkat, el kell mondanunk azt, hogy az emberi jogokat szegik meg az emberkereskedelemmel, az alapjogi kartában is ez szerepel. Tehát emberi jogok megsértéséről van szó. Nyilván a szervezett bűnözés egy rendkívül nyereséges módja az embercsempészet és kereskedelem. Az emberek adásvételéről van szó, a cél kihasználásuk, nem szabad ezt elfelejtenünk. Emellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogy kikről van szó az áldozatok esetében. Az emberkereskedelemnél az áldozatok több mint kétharmada nő és gyerek, nő és lány. A munkaerő cél, célú emberkereskedelem 21%-ot tesz ki, és hát persze van még egy csomó másfajta forma is. Hangsúlyoznám, hogy 2016-ban az IOM 11 ezer ö, olyan nőt és lányt talált, akik Libyán keresztül érkeztek Olaszországba. 80%-uk szexuális célból ö, került az emberkereskedelmi hálózatba. Nagyon nagy az ugrás, 2013 óta nagyon megorogorodtak a számok. Csillagászati számokról van szó, rendkívül sokan szenvednek, és még inkább növekszik az ő számuk. Sokan beszéltek az idén munkásokról. Igen, az áldozatok kétharmada az Unióban, uniós tagállam, Románia, Romániából, Bulgáriából, Hollandiából, Lengyelországból érkeztek. Tehát itt ez egy szélesebb skálájú jelenség. Emellett nagyon fontos emlékezni arra is, hogy az áldozatok számára túl későn jön sokszor a segítség. Az emberkereskedelem esetében mindig pénzt cserél gazdát valahol, kihasználva az áldozatot. Tehát van kereslet, kínálat is. A jogszabályaink kiválóak. Egyetértek a parlamenttel, abban, hogy a kihívás a végrehajtás inkább, és nem a törvény megléte. A jogszabály átfogó, innovatív, előretekintő, és az áldozatot helyezi középpontba. Már nyolc éves ez a jogszabály, már akkor is előretekintő volt. Van egy átültetési jelentésünk, az átültetést értékeljük ki, és nem a végrehajtást. Mi mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy csak a végrehajtás jelent tényleges, hozhat tényleges változtatást, változást az áldozatok életében. A jelentésben elmondjuk azt is, hogy a tagállamok sok erőfeszítést tettek, de azért még nagyon sok mindenen javítani lehet. Egy dolgot emelnék itt ki, a feltétel nélküli hozzáférés a támogatás esetében. Nem lehet feltételhez kötni, hogyha egy áldozat együttműködik, akkor támogatást kap. Ez továbbra is nagy kihívás. Tudják, hogy van egy uniós civil társadalmi platformunk, az emberkereskedelem ellen több mint száz NGO vesz ebben részt. Ezzel szeretnénk megmutatni azt, hogy az áldozatok érdeke a lényeg. Ezért van ez a platform is. Ez a platform az áldozatok védelmén dolgozik. Az előrehaladásról szóló jelentésében a bizottság a civil társadalmi szervezetek információját is vázolja. Mit mond a civil társadalom? Azt, hogy a kihívások közé tartozik az is, hogy egyáltalán be lehessen azonosítani az emberkereskedelem áldozatává vált gyerekeket. A gyerek áldozatok esetében kell megoldásokat találnunk. Az áldozatok egy nagy részét nem lehet beazonosítani, így nem tudnak hozzáférni a jogaikhoz, holott ez alapvető lenne kihívás a kompenzációs kártérítéshez történő hozzáférés. A nemek alapján elkülönített szálláshelyekhez való hozzáférés. Persze ez egy hosszú lista, további információkat tudunk megadni a tagállamoknak, ha erre szükség van, hogy a végrehajtást segítsük, és továbbra is oda fogunk figyelni a hatáskörünk alapján a végrehajtásra, és lehet, hogy tenni is fogunk. A közelmúltban az uniós emberkereskedelem elleni akciót is elindítottuk 2018-ra, megnézzük, hogy 2016 óta mit értünk el, és ezzel mutatjuk azt is, hogy összpontosítunk az áldozatok védelmére. Külön odafigyelünk az érzékeny csoportokra, mint például a gyerekekre. Az Európai Alapjogi Ügynökséggel a gyerekekre nézve egy gyámsági rendszert hoztunk létre, az áldozatok beazonosítására vonatkozóan is megfogalmazunk egy anyagot, egy gender tanulmányt is közé tettünk, és emellett tovább hangsúlyozzuk azt, hogy a különböző tagállami rendszerek mennyire fontosak, jobb, jobban kell védeni és támogatni az áldozatokat, ez kihívás marad. Az IOM-et finanszíroztuk, hogy együttműködési modelleket dolgozhassanak ki, tehát nagyon sok mindent tettünk. Emellett közé tettünk egy közleményt, mely a prioritásainkat sorolja fel. Az egyik kulcs prioritásunk a jobb hozzáférés a támogatáshoz. A parlamenttel ez ügyben is együttműködünk. A közleményben ragaszkodunk ahhoz, hogy az első lépés, hogy biztosítsuk az áldozatok beazonosítását, alapvető. Jogaik vannak, csak gondoskodni kell arról, hogy hozzá is férhessenek ezekhez a jogokhoz, hogy ezeket betartassák. Azzal zárom, hogy mondok még néhány szót, hogy jó szabályaink vannak, jó jogszabályaink. Köszönöm a parlamentnek ezt, önöknek. Ami viszont nincs, ami hiányos, az a végrehajtás. A parlamentben is újra és újra elhangzik, hogy sokszor a támogatás későn érkezik az áldozatok számára, tehát a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Az emberkereskedelem csillagászati összegeket jelent a nyereség tekintetében. Van egy jelentésünk, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamokban hogyan teszik büntetendővé az ilyen emberkereskedőket. A jelentésből tudjuk azt is, hogy eltérőek a jogszabályok, és ez nem járul hozzá ahhoz, hogy a kereslet megfelelő módon csökkenjen. Nyilván felhasználó nélkül nincs áldozat, és nincs nyereség sem. Sok tagállamban nem büntetik azt, hogy egy áldozat szolgáltatásait veszik igénybe. Az, hogy valaki tudta azt, hogy az emberkereskedelem áldozata egy eszem, és mégis igénybe vette szolgáltatásait, nem büntetendő nem fogadhatjuk el a büntetlenség kultúráját, ennek kell véget vetni. A bizottság december 4-én közétett anyaga is ezt mondja ki. Mindenkinek egyet kell értenie azzal, hogy a büntetlenség kultúrájának a végére pontot kell tenni. Vannak jogszabályaink, védenünk kell az áldozatokat, biztosítani kell az újból integrációjukat. Minden szakaszban, a láncban. De mindenek előtt azon kell dolgoznunk, hogy megelőzzük az egész kialakulását. A két szakbizottságnak pedig melegen köszönetet mondok azért a munkáért, amelyet ebben a témában elvégeztek. Köszönöm szépen, most pedig Javier Diaz Bádának adok szót, aki ö, különböző projektekben vett részt, 10 percet adok önnek is. Voy a centrarme en dos temas fundamentales en mi intervención. Eh, Köszönöm, hogy meghívtak. Két dologra fogok koncentrálni a beszédemben. Az első az az, hogy Baszkföldön milyen támogatást kapnak a terrorizmus áldozatai, e, illetve arról, hogy e, az igazságszolgáltatáshoz is joguk van, e, nem szabad az igazságtalanságot hagyni a terrorista áldozatok osztályrészéként. Spanyolországban és azon belül Baszkföldön, ahogy önök is tudják, hosszú ideje, több mint 50 éve élünk át újra és újra terrortámadásokat, több mint 800 halálos áldozata volt ez alatt az időnek, a, ez alatt az időben a terrorizmusnak, és kimondhatatlanul sok anyagi kárt is okoztak ezek a támadások. Most arról szeretnék beszélni, hogy a Baszkföldön milyen támogatást nyújtunk az áldozatoknak, és hogyan állt fel ez a rendszer. Amikor támogatni akarjuk az áldozatokat, akkor azt nem szabad elfelejteni, hogy egy iszonyatos traumát éltek át, egy közeli hozzátartozó halálát, és a túlélők pedig a váratlansága miatt a, a terrorakciónak védtelennek érzik magukat, hiszen ez egy olyan esemény, amelyet nem lehet megjósolni. A gyakorlatban úgy élik meg ezt a dolgot, hogy összetörik a biztonságba vetett hitük, a biztonság érzetük. Joguk van ahhoz, hogy ezt újra építsék, ez azt is jelenti egyébként, hogy elveszítik a hitüket, a bizalmukat más emberekbe, intézményekbe vetett hitüket, bizalmukat. Ezt pszichológiai vizsgálatok kimutatták, amikor a hozzátartozókat, az áldozatokat megvizsgálták, kimutatták, hogy célzott nagyon konkrét támogatásra van szükségük, mert csak akkor lehet újra felépíteni az életüket, hogyha új értelmet adunk az életüknek. Ez egy traumatikus esemény, mélyen traumatikus esemény, nagyon nehéz túltenni magunkat rajta, a szolidaritásra kell, a társadalmi szolidaritásra kell, hogy épüljön az áldozat támogató rendszer, az kell, hogy legyen a gerince a gyógyulásnak is. E, Spanyolországban azt gondolom, hogy olyan tapasztalatokat halmoztunk fel, amely Európa számára is iránymutató lehet. 50 éve éljük át ezeket az eseményeket, különösen Baszkföldön. Az ETA terrorizmus realitása egy nagyon speciális valóság. Az áldozatok korábban csak a saját családjukra számíthattak, és csak a közelmúltban nagy nehézségek árán sikerült elérni azt, hogy a családon kívül is rendelkezésre álljon támogatás tehát eh, a baszkföldi áldozatok eh, még többet szenvedtek, mint eh, máshol Spanyolországban. Tényleg beszélhetünk kettős vagy hármas viktimizálásról, mert nem került elő az elkövető, vagy akár ünnepelték, adott esetben utcát neveztek el a terroristáról, miközben az áldozat érzi magát kiközösítve, és ez egy második áldozattá válás az első, a, maga a terrorista cselekmény után. Emellett a baszk társadalomban meg kellett birkózni az áldozatoknak a közönnyel, és ez megint csak mértéktelen szenvedést okozott, ez egy harmadik típusú áldozattá válás. például valakinek az apját megölték, eh, ezt követően visszamegy dolgozni az áldozat gyermeke, és eh, valójában zaklatásoknak van kitéve, mint áldozat. A terrorizmus áldozatait a baszk társadalom gyakran dehumanizálja, főleg korábban, ez együtt jár azzal, hogy a társadalom egyes rétegei támogatják a terroristákat. Előfordult az is, hogy a terrortámadás túlélője, vagy az áldozat hozzátartozója öngyilkosságban menekült többféle útmutatásra van szükség. Először is tiszteletet kell adni a, az áldozatnak, félre kell tenni a politikai meggyőződést, a vallási meggyőződést, az empátia, az empatikus nyelv, nyelvezet, az, az fontos, létfontosságú. A, gyakran előfordult, hogy az áldozatok támogatásával foglalkozó hivatal maga helytelen nyelvet használt, nem nevezte nevén a dolgokat, enyhítette, vagy kisebbítette a, magát a terrorcselekményt az írásos anyagaiban, szinte tagadta a bűncselekmény létét, és túlzott politikai korrektségre törekedett halálesetnek nevezés, nem pedig gyilkosságnak a terrortámadást. A terrorista jelleget próbálják ezzel palástolni, esetleg kivégzésnek hívják a gyilkosságot, nem merik kimondani azt, hogy az áldozatot meggyilkolták, hanem úgy fogalmaznak, hogy meghalt. Ezek ez a fajta közöny is olyasmi, amivel szembe kell néznünk és sajnálatos módon Baszkföldön léteznek olyanok, akik támogatják a terrorizmust és a terroristákat, például azokat, akik a börtönből szabadulnak. Az ETA terror szervezet még továbbra is létezik, nem oszlatta fel magát, ezért is fontos, hogy részvételi támogatást nyújtsunk az áldozatoknak. Nyilván a túlérzékenységet kerülni kell, amennyiben nem kapja meg a társadalmi támogatást, joggal érzi magát más másodszor is áldozatnak. Beszéde második részében az igazságszolgáltatás szükségességéről beszélek, arról, hogy az összes áldozat kapja meg az igazságszolgáltatást. Nyilván a törvény nem tudja visszahozni azokat, akiket meggyilkoltak a terroristák. Nincsen ebben a vonatkozásban helyreállító eh, jellege az igazságszolgáltatásnak, eh, ugyanakkor a nemzetközi eh, és egyéb szabályok is megkövetelik, hogy az ilyen bűncselekmények idején eljárást indítsanak az elkövetők ellen, különben a büntetlenség következne be. E, itt nem csak a baszkföldről van szó. E, gyakran hallottuk azt a felvetést, hogy tartsunk ilyen békülő üléseket, ki kell békülni, e, és úgy kezelik a terrorizmust, mint hogyha valami isteni cselekedet lenne, és nem pedig más emberek eh, hajtanák végre. A terrorizmus áldozatai mind úgy vélik, hogy a megfelelő igazságszolgáltatás eh, fontos az, hogy eh, a sebek begyógyuljanak. Tehát egy megfelelő büntetőeljárási rendszerre van szükség. Ez egyébként az ENSZ terrorizmus prevenciós irodája is elismeri, az áldozatok, a személyek kell, hogy a középpontban legyenek, ugyanakkor az egész társadalom, a társadalmat feladatok terhelik. Az Európai Unió irányelve elismeri azt, hogy az áldozatoknak igazságot kell szolgáltatni. Eh, itt eh, külön emlékeztetnék arra a 379 eh, gyilkosságra, amelyet soha nem oldottak meg, tehát majdnem a fele az ETA bűncselekményeinek nem nyerte el a büntetését. És ezeket a bűncselekményeket ki kell vizsgálni. Megfelelő eszközökre van szükség, hogy a megoldatlan bűncselekményeket is feltárják. Ebben együtt kell működnie az ETA foglyoknak. Sajnálatos módon ez nem történik meg a mai napig sem emellett az Európa Tanács 1996-os ajánlására is utalnék, amely a szervezetbűnözésről szól, és feszólítja az Európa Tanács tagjait, hogy javítsák az igazságszolgáltatásaik együttműködését, hogy jobb legyen az eljárások esélye, különösen mondom a szervezetbűnözés területén. ezek komoly veszélyt jelentenek ezek a fanatikus, totalitárius terrorcselekmények a szabadságunkra. Végezetül azt is ki kell mondani, hogy végleges béke Spanyolországban nem lesz, és a Baszkföldön nem lesz addig, amíg lenem ülék a terroristák a cselekményeikért járó büntetésüket. A demokrácia nem győzedelmeskedhet addig, amíg ez nem következik be. És ezzel tartozunk a terrorizmus áldozatainak minden joguk megvan ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy igazságot szolgáltatnak nekik. Köszönöm szépen, most pedig Jöntenen professzor úrnak adom meg, a Turk Egyetem összehasonlító jogi tanszékének, tanszéka kutatójának, hogy tartsa meg az előadását. Could I please have the slides? Nuszanen asszony előadását hallgatjuk meg. Thank you. And thank you for the both Köszönöm a két szakbizottságnak a meghívást. És szeretném megköszönni az Európai Parlament figyelmét a jogi bizottság részéről az áldozatok jogai tekintetében. Először is ugye arra kell törekednem, hogy a jogi források két pályás modelljét ismertessem a ö, áldozatok, illetve a sérülékeny áldozatok védelmét illetően, illetve azon problémákat is ismertetném, amelyek a végrehajtás oldalán mutatkoznak. Nagyon röviden tehát. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy hatalmas evolúció áll mögöttünk néhány évtized előzőt az volt ugye a gondolat, hogy az állam feladat az, hogy megbüntesse a, ö, a bűnösöket, illetve az emberi jogi aktivisták pedig az állam túl hatalma ellen kell, hogy védekezzenek. Most azonban teljesen másképp áll fel, Tehát most már az áldozatok is a köz, homlokterében állnak a büntetőjog rendszerének, ez a cél legalábbis. Persze ez nem könnyen elérhető, talán soha nem elérhető cél. Hiszen az áldozatok jogát ki kell hozzá igazítani a vádlottak, illetve az elkövetők jogaival. Mindkettőt figyelembe kell venni, és a 82, az EUMES 82-es cikke ö, határozza meg az erre vonatkozó tételeket, amely kiterjed az elkövetők meg az áldozatok jogaira is. Van egy nagyon erős, hagyományos hangsúly az elkövetők jogait, illetően ez határozza meg, még mindig dominálja a büntetőjog rendszerét, halott a méltányosság mást is jelent, a méltányosság jelenti az áldozat jogainak érvényesülését is. Kiváltképp az úgynevezett sérülékeny áldozatok vonatkozásában fontos ezt szem előtt tartani. De ugye beszélünk itt már, beszéltünk már az áldozatok védelméről szóló irányelvről, amely egy olyan jogi eszköz, melyen javítható a, úgymond a hétköznapi áldozatok helyzete. Mindemellett egy sérülékeny áldozatokra vonatkozóan külön figyelmmel kell lennünk. Mindemellett van egy sor olyan jogi dokumentum, amely bizonyos áldozatos csoportokra koncentrál. És ez olyan szakpolitikákat is magában foglal, amely sajátságos áldozati csoportok, áldozati csoportok, illetve helyzetekre vonatkozóan fogalmazódik meg, akik különösen sérülékenyé váltak a státuszok miatt, vagy az elkövetőhöz való viszonyuk miatt. És akiktől és sok esetben megtagadják a jogaikat. Csak emlékeztetnék arra, hogy a, az abúzust elkövetők sok esetben éppen ilyen sérülékeny csoportok ellen lépnek fel. És jogi vagy de facto büntetlenséget élveznek sokszor az elkövetők ilyen esetekben. Ez ezzel szemben fel kell lépni, és a sérüléken áldozatcsoportok sajátságos igényeit nagyon kevéssel látják be még ma is. Sok esetben a vádemelés ben, vagy a, vagy a büntetésben van hiba, vagy marad el maga a büntetés. Sokszor az, el, az elköltőtől fél az áldozat, az elkövetés után is, sokszor nagyon kevés lehetősége van, akár a bejelentésre is. Sokat dolgoztam ilyen ügyekben, például szexuális bűncselekmények áldozataival, őket segítve, és sokszor bizony a félelem meghatározó eleme az ilyen viszonyoknak nem is meri sokszor bejelenteni az áldozat a bűncselekményt. Úgyhogy a sérülékeny áldozatoknak fontos, hogy, hogy, hiszem, hogy elismerjék a bűncselekményt, és hogy védelmet kapjanak. Ez ma nem magától értetődő sok esetben. Az Európai Uniós jogszabályra vonatkozó, azokat tartom az irányelvek közül az áldozatokra védelme irányelv meghatározza, kik a sérülékeny személyek. És aztán van egy szexuális, szexuális erőszak elleni irányelv, amely konkrét helyzeteket vázol, illetve szabályoz le, illetve bűncselekmény típusokat. Ilyen a gyermekek elleni szexuális abúzus, a gyermekek csempészetet, terrorizmus áldozatok védelmét szolgáló, irány, szolgáló irányelvek. Ez a két eszköztípus, jogi eszköztípus kicsit másképpen, más és más módon működik. A végrehajtásból adódik a kérdés, hogy vajon két eszközrendszert nem kellene streamlining révén össze hangolni jobban. Ez jogos kérdésként merül fel. A gyermekekkel szembeni abúzus, illetve a terrorizmus elleni irányelvek, BTK jellegű eszközök, és a nőkelni erőszak is igaz ez, amely esetében sokszor látható, hogy szükség van a fellépésre. Ezen eszközök nagyon gyakran úgy valósulnak meg, vagy látni kell az, az, az sokszor a, a, a bűncselekmény úgymond elfelejtésének, vagy el, elfelejtésének igénye erősebb, mint az áldozat védelmére vonatkozó igény vagy erőfeszítés. Ezzel szemben is fel kell lépni. Aztán a sérülékeny áldozatok azonosításának kérdésének kapcsán a következő diára térnék. Nagyon gyengén koordinálnak az egyes szereplők sajnálatos módon, és ez azzal is kapcsolatos, hogy a civil szervezetek, amelyek sokszor ott aktívak, ott kell belépenek, ahol az állam nem látja a feladatát. És itt a az való tényleges hozzáférés kérdésével is foglalkozni kell. Nagyon világos modellt kéne meghatározni ennek hiányát érzékeljük. Az emberi oldalon is látható, hogy a teljes körű koordinációval is foglalkozni kellene, az állam feladata volna ez. Nagyon világosan fogalmazódik meg ez az igény, nem szabadna magára hagyottan kezelni ezt. A bűncselekmények bejelentését illetően Ez újra és újra felmerülő igény, az aluljelentés jelentettség egy akut probléma. Különösen a ö, sérülékeny áldozatokra igaz ez. Bizonyos szempontból elmondható, hogy a sérülékeny áldozatok védelmét úgymond kiszerződtette az állam az NGO-kra azt is meg kell határozni, hogy mi az első találkozó definíciója, az első. Sokszor nem a rendőrrel vagy az ügyészrel találkozik először az áldozat, meg kell határozni, hogy hol van a belépési pontja a rendszerbe az áldozatnak. Még egy dia. Jön most. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon fontos azt is leszögezni, hogy ex officio kellene fellépni, automatikusan ö, segítséget nyújtva, ez az alapszabály. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much, Dr. Nusiai. Köszönöm szépen Nusiainen asszonynak. Elizabeth Kraulesnek fogok most szót adni. aki az MEA, e, EMEA e, e brüsszeli irodájában dolgozik, és az Amerikai Kereskedelmi Kamara nemekkel kapcsolatos kezdeményezésnek Task force is dolgozik, ma viszont személyes tapasztalatáról fog beszámolni terrorizmus áldozataként. Üdvözlöm, Tíz percet adok. Um, first of all, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a döntéshozóknak azért, hogy napirenden van ez a téma. Azoknak mondom, akik nem tudják, március 22-én 2016-ban én is a Záventemi repülőtéren voltam Most két évvel azután úgy érzem, hogy csak nem elfelejtettek bennünket, elmondom, hogy miért. Uniós állampolgár vagyok, Brüsszelben lakom, Imáron öt éve, egyébként pedig Magyarországról érkeztem. Lányom kilenc éves, és őt közvetlenül érintette, érintették ezek az események. Azért mondom ezt, mert említették azokat a gyerekeket, akiknek a felmenőik életüket vesztették. Szerencsére én még élek, viszont lányom számára így is nehéz a helyzet, hiszen egy terrorista cselekmény áldozata volt ő is. Korábban diplomataként dolgoztam, egyébként közgazdász vagyok. Az emcsemben is és a zemejában is dolgozom. Miért is fontos ez? Én nem adtam fel, inkább úgy döntöttem, hogy visszatérek a normális élethez annak alapján, hogy, vagy azok segítségével, akik támogattak engem. Örülök annak, amit itt az uniós szintről hallok, arról, hogy uniós szinten mi zajlik, de megemlítettem, megemlíteném, hogy én kizárólag az EI a családtagok, rokonok támogatását élvezhettem. Ők támogattak engem. Több mint három hétig voltam kórházban. Tovább léphetnék a szlájdokkal. Egyébként ezeket a fényképeket nem hivatásos fotós készítette, de azért néhány képpel szeretném vázolni, hogy egyik napra a másikra hogy meg tud változni az élet. Az első kép a kórházban ö, mutatott engem. Matilda királyné ellátogatott hozzánk, három hétig voltam ott. Nagyon hálás vagyok az orvosoknak, a nővéreknek, mindenkinek, aki ott dolgozik. Két hét után hagytam el a kórházat, egyedül maradtam a problémáimmal. Ez fontos kép, mert itt láthatják, hogy egy második emeleti lakásban laktam. Igazából a harmadik emelet lift nélkül. Három hónapig nem tudtam elhagyni a lakást külső segítség nélkül, konkrétan a mentők nélkül, mikor orvosi vizsgálatokra mentem, Emellett ott voltak a barátok, akik lesegítettek engem a lépcsőn, ők a világ különböző részeiről érkeztek. Ki kellett mennem, hogy kikerüljek a négy fal közül. A következő slide mutatja, hogy az én esetemben, de hát nagyon sok más áldozat esetében is, nem az a fő kérdés, hogy áldozatok vagyunk vagy sem, hiszen az eseményekről mindenki tud, a rendőrség is, a többi. De mondottam, senkitől nem kaptam támogatást, senki sem mondta nem. Kérdezte meg, hogy szükségem van-e bármire. Egy áldozatok támogatásával foglalkozó testület intézett hozzám egy levelet, egy e-mailt, megkértek, hogy töltsek ki egy nyomtatványt annak érdekében, hogy azonnali pénzbeli támogatást kaphassak. Nyilván én akkor ezt a formanyomtatványt, ezeket az anyagokat nem tudtam kinyomtat, kitölteni, így aztán semmiféle pénzügyi támogatást sem kaptam. Viszont a repülőtéren mindenem elveszett, ott a táskám, bankkártyáim, gyakorlatilag mindenem a repülőtéren maradt, és ez az egyetlen bizonyíték, ami itt van velem, ez a bőröndből származik, a bőröndöm teljesen tönkrement. De az egyik barátom, aki most is itt van velem, hetekkel később ment vissza a repülőtérre, és akkor szerette, szerezte ezt. Mindenem tönkrement. Kártyáim is elvesztek, ott voltam külföldön, egyedül, gyerekét egyedül nevelő anyaként, és pénzem sem volt. A családtagok és a kollégáim, barátaim segítsége nélkül ma nem lennék itt. Miért fontos megemlíteni azt, hogy hallottam egyébként azt, amit mondtak az Európai Bizottság Parlament mindenki sok aspektuson dolgozik, beleértve a pénzügyi támogatás aspektusát is. Én két évvel a támadások után sem kaptam semmiféle pénzügyi támogatást. Különböző biztosítási vállalatok orvosai megvizsgáltak, legalább tíz vállalaték, négy orvos vizsgált meg. Minden egyes orvosnál az elejétől el kellett mondanom, hogy mi volt, újra és újra el kellett magyaráznom ezeket a szörnyű eseményeket, hát ezek nem segítettek abban, hogy helyreálljak. Ahelyett, hogy visszavinnék az áldozatot oda, ahonnan jött, mást kell tenni, mert ez nem segít a tovább lépésben. Tíz biztosítási orvosi látogatást tudtam maga mögött. Az elsők nagyon fájdalmasak voltak, az első után pánikrohamom is volt, mert az orvos nem hagyta abba a kérdezgetést. Ezért annyira fontos az, ezért volt annyira fontos. Hát mindenki tudta, hogy ott voltam, jelen voltam, a ö, támadásoknál ott voltam, az orvosi költségeimet állták, de azt mindenki tudja, hogy egy olyan áldozat, aki egyébként munkacélből szakmai utazáson van, egy másik országba utazik, hogy fontos tárgyalásokat végezzen, az nem csak ilyesfajta veszteségeket szenvedett el. Most nem fogok mindenre kitérni, mert korlátozott az idő, és nem akarok semmi minden magán célú információt megosztani mindenkivel, de azért biztosíthatok mindenkit abban, hogy sok fajta veszteség érheti az embert. Szakmai szempontból a legrosszabb időben történt számomra az egész. Az én főnököm akkor vonult nyugdíjba. Reménykedtem abban, hogy akkor majd előreléptetnek, de ez nem következett be most abban reménykedem, hogy sikerül visszalépnem arra pályára megkapván a remélt promóciót. Ez csak néhány példa. Lépjünk tovább a szlájdokkal. A lányom, a családom látható a háttérben, kerekes székbe szoroltam. Az orvosok, a biztosítási cégek orvosa is tudták ezt. Szeretném elmondani, hogy a közeljövőben to- további három ö, látogatásom lesz még ö, biztosítási ö, orvosoknál. Pénzügyi kompenzációt, kártétést, mint mondtam, nem kaptam. Ez a fotó a Magyar Köztársasági Elnöknél tett látogatásomat mutatja, ő hívott meg engem oda. Minden támogatás, amit kaptam a magyar kormány részéről, hazám részéről, az nagyon hasznos volt. Nagykövet felhívott engem, felajánlotta, hogy hazaszállítanak, de akkoriban ez nem volt egy lehetőség a számomra. Miért? Azért, mert én Belgiumban lakom, a lányom itt van, több mint öt éve lakom itt. Nem tudok egész egyszerűen hazaköltözni Magyarországra. Most nem kérem, hogy ugorjunk vissza, de láthatták a házat, legfelső emeleten éltem, nem tudtam mozogni, tehát döntenem kellett, el kellett költöznöm, egy másik lakást kellett megvásárolnom, amely a hozzáférés szempontjából biztosított volt. Megfelelt a kritériumoknak. Persze messze meghaladta a pénzügyi lehetőségeimet, de mindenképpen el kellett köteznem magam emellett, hogy tovább élhessek, de vissza kell fizetnem a hitelt, Ez az egész helyzet a terrorizmus közvetlen hatása az életemre. Az árom, hogy azt mondom, nem fogok senkinek semmit ajánlani, ez nem helyén való. Úgy érzem, hogy van néhány olyan eszköz, ami ha akkor létezett volna, segített volna rajtam. Sokan beszéltek az egységes kapcsolattartóról, nagyon-nagyon fontos lenne ez. A jogi támogatás, jogi képviselet, biztosítás, kártérítés kérdéseivel ne kelljen, hogy foglalkozzon egy olyan személy, aki éppen, hogy visszakerül a valóságba. A fizikai károk mellett a lelki károkat is figyelembe kellene venni nem is kell igazán részletekbe mennem, azonban a tényleges pénzügyi előleg mindenféle dokumentumok kitöltése nélkül, akkor, amikor az ember kórházban fekszik, hasznos lenne. Én ráadásul a gyerekemet egyedül nevelem, a gyerektámogatás, az otthoni támogatás, ha egy nővér kijött volna hozzám, hasznos lett volna, édesanyám kijött és velünk lakott, de tehát ilyen tekintetben én még szerencsés is voltam. Ezt szeretem volna megemlíteni a szakbizottságnak, és köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon fontos témát napirenden tartják. Ms. Krahulec for sharing. Köszönjük eh, Krahulec asszonynak, hogy eh, megosztotta velünk ezt a személyes élményt. Eh, együttérzésünkről szeretnénk biztosítani, és minden jót kívánunk a jövőre nézve. Most akkor a képviselők kérdései következnek. Van-e kérdés a képviselők részéről? Anna, tessék. Két percben szeretném korlátozni a hozzászólási időket. Figyelmeztetem a szakértőket is, és mindenkit, hogy 12.30-kor kénytelenek vagyunk befejezni, mert akkor kezdődik a koordinátorok ülése 12.30-kor. Tehát köszönöm, Hedasszony. asszony. Köszönöm ezt a sok eh, információt és eh, előadást a második eh, paneltől. Nagyon érdekes és egyben felkavaró és szomorú előadásokat hallottunk. Két kérdésem van, elég egyszerű. Elég egyszerű. Vasziliadú doktornőnek tenném fel a kérdést a azzal kapcsolatban, amit mondott. Ön azt mondta, hogy a 2011-es irányelvet a különböző tagállamok különböző módon ültették át, ami nyilván problémákat fog okozni, hogyha egységesíteni akarjuk a rendszert. A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy vannak-e javaslatai, hogy hogyan oldjuk ezt meg, e, illetve hogyan lehet biztosítani azt, hogy a tagállamok harmonizáltabban hajthassák végre ezt a jogszabályt. Hiszen itt valójában ugye egy majdnem 8 éve elfogadott irányelvről van szó, amely amely most oda vezetett, hogy azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet ennél gyorsabban módosítani a jogszabályt, mert az igényekre, a követelményekre nek kell megfelelnünk. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Press is next one. And... Úr a következő, és Gomes asszony a harmadik. Köszönöm, elnök úr. Mélyen megérintette a, az áldozatnak, a terrortámadás áldozatának a nyilatkozata, és kínosnak érzem azokat a hiányosságokat, amik itt feltárultak a saját hazámmal, Belgiummal kapcsolatban. Nyilván politikailag nem álltunk készen erre a támadásra, és nem voltak készen az eszközök, és valóban ez az egy kontaktpont, mint ötlet, ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell valósítani. Ugyanakkor más dolgok is eszembe jutottak arról, hogy hogyan kell nyomon követni az áldozatokat, és hogyan kell az összes költséget lefedni, azokat is, amelyekre a társadalombiztosítási rendszer jelenleg nem képes vagy nem alkalmas. Ezért is mondom el újra, hogy egy európai alapra van szükség, amelyből lehetne finanszírozni az áldozatok támogatását, nem csak a gyógyulását, hanem a különböző ezekhez kapcsolódó költségeket is beleértve mindazt, ami a pszichológiai traumából következik, és én azt gondolom, asszonyom, hogy amit ön most elmondott nekünk, az megerősít bennünket ebben az elkötelezettségünkben és igyekezetünkben. Köszönöm. Gomes asszony következik. Köszönöm. Én is köszönöm az összes áldozatnak, aki elmondta nekünk, hogy milyen következményekkel járt a támadás. Én magam is ugye Brüsszelben töltöm időm jelentős részét, és mint a brüsszeliek, én magam is, engem is mélyen megrázott mindaz, ami bekövetkezett a, és a magyar hölgy beszámolója is mélyen megérintett. A, én portugál vagyok. Portugáliában idén nyáron jelentős számú halálesettel járt egy tűzvész. Százan meghaltak, kétszázan megsérültek, és az áldozatok azt mondják, hogy számukra a túlélők számára a pszichológiai támogatás a legfontosabb, eh, amit a portugál hatóságok nyújtanak. Eh, mélyen megdöbbentett, eh, hogy önnek említenie kellett azt, hogy egy látogató nővér milyen sok mindent segített volna, milyen demet tudott volna segíteni. Ön úgy gondolja, hogy esetleg ehhez járulnia kellene pszichológiai támogatásnak is? Mert engem megdöbbent az, hogy a portugál áldozatok említették, hogy most itt karácsony táján ők újra szembesültek a veszteséggel, akik elvesztettek gyereket vagy szülőt, és ehhez nélkülözhetetlen a pszichológiai támogatás, ehhez persze felkészülés szükséges, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon konkrét ajánlás kell, hogy legyen. Ön is egyetért ezzel esetleg? Különös tekintettel ugye arra, hogy a terrorista merényletek áldozatai meg még inkább traumatizáltak. Köszönöm, híven ez asszony. Eh, Most a jó mikrofon? Sorry, the other, the other microphone. Másik mikrofont kellene használni. The other button. Now it's okay. Go ahead. Ah, okay. <coughs> okay. Eh, quería agradecer a todos los presentes. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni az itt megjelent eh, előadóknak azt, hogy eljöttek az árnyék előadóknak eh, és mindenki másnak, aki részt vesz ezen a meghallgatáson, mert eh, Ezt fel tudjuk majd használni az irányelv végrehajtásának értékelésekor. Én magam is találkoztam több áldozattal, és beszéltem más szakértőkkel is. Ugyanakkor itt az, amit elhangzott, különös tekintettel a nők elleni erőszakkal kapcsolatban, azt gondolom, hogy mindez nagyon hasznos volt számunkra. sokat hasz, hallottunk arról, hogy igazságszolgáltatás vagy annak hiánya, büntetlenség, illetve arról is, hogy az emberek bizonyos bűncselekményeket nem jelentenek fel. Nincs megfelelő koordináció, nem szabad mindezt csak az NGO-kra hagyni. Tudom, hogy Spanyolországban nagyon nagy munkát végeznek és igyekeznek a nem kormányzati szervezetek, de át kell venni tőlük ezeket a feladatokat. Hallottuk azt, hogy létre kell hozni egy egységes kontaktpontot, ami eh, ami egyébként egy módosítás formájában eh, be is kerülhet az anyagba. Azt mondtuk, hogy egy koordináló kapcsolattartási pontra szükség van eh, a koordináción kívül fontos az is, hogy harmonizáljuk a támogatást, és különös tekintettel a, arra, hogy milyen eltérő támogatást kapnak Eh, egyes országokban az áldozatok. Hallottunk arról is, hogy egy alapot eh, lenne érdemes létrehozni az áldozatok számára, eh, hogy ezt a szörnyű többszörös áldozattá válást kezeljük, és aztán én magam is ismerem azt, amiről itt hallottunk a, a stigmatizálás. Stevens asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, rövide fogom. Szeretném megköszönni a bátor tanúvallomást a magyar áldozatnak, és szeretném elmondani, hogy teljes mértékben együtt érzek amiatt, hogy mit kellett végigcsinálnia a biztosított társaságokkal. Igen, hát a biztosító társaságoknak kell, hogy kötelezettsége legyen abban, hogy támogassa az áldozatokat, és hogy megfelelő módon biztosítsa a kártérítést nagyon gyorsan, ezt nem lehet elhúzni, nem érdemli meg azt, hogy ilyesfajta helyzetbe hozzák. Reménykedem abban, hogy a jövőben gyorsan rendezik majd az ügyét, és őszinten. Remélhetőleg megfelelő módon tudnak majd önnek segíteni megfelelő módon, hiszen úgy, hogy az megfelel annak a kárnak, amelyet ön elszenvedett. Önt egyáltalán semmiféle felelősség nem terheli. A biztosított társaságoknak nagyon gyorsan kellene eljárniuk, gyorsan kellene válaszolniuk. Elfogadhatatlan az, hogy hogyan bántak önnel. Reménykedem abban, hogy sikerülhetne felgyorsulni felgyorsítani az ügyét. A bizottságnak pedig ügyelnie kell arra, hogy a tagállamokban jó módon bánnak az áldozatokkal, ott, ahol lakik ne függjön attól, hogy az adott ország állampolgára az, hogy megkapja a támogatást, vagy nem. Köszönöm szépen. Thank you very much. So... Köszönöm szépen. Akkor a hozzászólásokat ezzel végigvettük. Hat percünk van összesen. Vasziliadú asszonynak címeznek kérdések, Krahulet asszonynak is konkrét kérdések fogalmazottak, meg kérem válaszoljanak, három percük van. Köszönöm a kérdést. Való igaz, fontos emlékeznünk arra, hogy az irányelv közvetlen támogatásokról szól, nagyon jó eszköz, de hát az is látható, hogy nagyon-nagyon különbözik a végrehajtás a tagállamokban. December 4-én a kommunikációban a bizottság igyekezett meghatározni a tagállamok által teendő lépéseket. Például azt szeretnénk, hogy iránytudást tudjunk adni a tagállamoknak a végrehajtás tekintetében, konkrétan a nemi specifikus segítségnyújtás ügyében. Az alapjogi ügynökség együtt gyakorlati iránytudást kell adnunk a gyermekcsempészés elleni harcot segítve. Aztán a, a egyes nemzetközi mechanizmusok a tagállamok részéről kell, hogy jobban meghatározzák, kik is az áldozatok. A kulcsfontosságú fogalmak meghatározása az embercsempészet tekintetében kell, hogy megfogalmazódjanak ahhoz, hogy az operatív munkát segítessük, és kapacitásépítésre, jó gyakorlatok cseréjére van szükség, valamint arra, hogy a már elért eredményekre építsünk. Nagyon elhatározottak vagyunk tehát az átültetési jelentés, a progressz, az előrelépési jelentés is ezt a célt szolgálja. Irányotatást adjunk azon intézkedések során, amelyeket felsoroltam, hogy jobb legyen a végrehajtás. És ez jellemeket érint, ezért adtuk ki a bizottság részéről ezt a kommunikét. Másfél percet emészettem föl. Köszönöm, Krahulec asszony. a pszichológus kérdését illetően válaszolnék arra, hogy vajon fontos-e. Nagyon fontos a pszichológus segítsége. Amikor Antwerpenben voltam kórházban, semmiféle tájékoztatást, támogást nem kaptam arra, hogy hogyan keresek mondjuk egy, egy, egy idegen országban egy pszichológust, aki poszttraumatikus kezelésben jártas. Amerikai ö, barátaim találtak egy nemzetközi hálózatot, ahonnan aztán a brüsszeli barátaim révén tudtam segítséget kapni. Tehát nagyon fontos, tehát még fontosabb a gyakorlati szinten megtalálni az, az igazi szakértőket. 2016. októberében tértem vissza a munkahelyemre részidőben. Hát nyilván nem voltam teljesen felépülve, de visszamentem, mert a munkám végül segített a, a, a, a gyógyulásomban, meg a, a lányomat is. A lányom is segített, mert ő, ő támogatott, hogy a valóságba visszatérjek, és így munkába álljak. De hát igen, a pszichológus nagy szükség lett volna. Köszönöm szépen, szeretnék kifejezni hálánkat a szakértőknek, köszönjük a munkát, nagyon-nagyon sok gondolkodni adót adtak nekünk, meg tennivalót is és a szakbizottság tagjai számára nagyon-nagyon hasznos az, amit elmondtak. Én is szeretném megköszönni hozzászólóknak, szakértőknek, meghívottaknak, előadóknak, képviselőtársaimnak a kifejtett munkát. Rendkívül fontos volt a társadalmok szempontjából is mondom, segíthet bennünket, hogy tovább folytatjuk a munkát. Köszönöm még egyszer. Good luck. <laughs> yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.